E, ezzel most akkor az ülést e, berekeztem, köszönöm valamennyiüknek a részvételt. E, élénk vitát folytattunk, annak ellenére, hogy csütörtök délután van, ez tulajdonképpen örvendetes.